Akkor bejelentem, hogy a következő ülésünkön megszavazzuk ezt, hogyha nincsen senkinek kifogása. Tehát a ma elfogadott dokumentumokat eljuttatjuk az érintett szervekhez. Most szeretném ezt az ülést berekeszteni, és jó étvágyat kívánni mindenkinek.